ezzel a végére is értünk a személyes nyilatkozatok sorozatának. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tanács soros elnökségével együtt a 74-es eljárási szabály alapján az együtt döntési dokumentumokat átküldtük A jogszabályok címei megjelennek a mai jegyzőkönyvben, a mai ülés jegyzőkönyvében, és természetesen hozzáférnek önök ezekhez a szövegekhez. A napi renden a következő pontként az Európai Bizottság kijelölt elnökének nyilatkozata szerepel. Megkérem Barozó urat,